A 2014 novemberi ülésen a román hatóságok kérték Danika úr mentelmi jogának felfüggesztését egy eljárás miatt. Az eljárási szabályzatnak megfelelően a Júri Szakbizottság felé továbbított